napirendet úgy gondolom, hogy elfogadottnak tekinthetjük. Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2013 και θα ήθελα να υπενθυμίσω... A bizottság munkaprogramja 2013-ra ez az első témánk. Szeretném emlékeztetni a képviselőket arra, hogy ennél a vitánál nem lesz KSDI eljárás. Először is átadnám a szót az Európai Bizottság elnök helyettesének Sefkovics úrnak. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselő, nagy örömre szolgál, hogy bemutathatom a parlament számára a bizottság munkaprogramját 2013-ra vonatkozóan. A bizottság már elfogadta a munkaprogramot, bár még ülésezik. A program intenzív politikai párbeszéd és így szoros együttműködés eredménye az Európai Bizottság és a Parlament között. A szakbizottsági elnökökkel is nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Úgy gondolom, hogy az előző évhez képest mélyebbre hatóak voltak ezek a viták, és hasonlóan a, az unió állapotáról szóló vita is sokkal részletesebb volt. Az elnök konferenciája, és jó magam is többször egyeztettünk. Nagyon sok információforrás állt rendelkezésre a bizottság munkaprogramja elkészítéséhez. A vita során teljesen egyértelművé vált, hogy a programnak arra kell koncentrálnia, hogyan tud az Európa jobban hozzájárulni a legfontosabb prioritásokhoz. Növekedés és teremtés. 2013 meghatározó év lesz a tekintetben, hogy Európa hogyan tud fellépni a válság következményei ellen, és hogyan tudja a befogadó, fenntartható, intelligens növekedést támogatni. A ma délelőtti vita során is elhangzott, hogy nincs egy ö, csodás megoldás, mindenkinek hozzá kell, jár, hozzá kell járulnia ezekhez a programokhoz. Nekünk az Európai Unió szintjén kell megvizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk a céljainkat megvalósítani, és a 2014-es választások előtt hogyan tudjuk bizonyítani az Európai Unió erősségét. Hét fontos szakpolitikai területet határoztunk meg. Az első az IMU, vagyis egy megfelelő gazdasági unió kialakítása, a második a versenyképesség támogatása, az egységes piac és az ipari politika segítségével. Harmadik, teljes integrált hálózatok kiépítése a távközlés, energia, közlekedés területén, hiszen ez a versenyképesség, a munkahelyteremtés és a növekedés feltétele. Negyedik növekedés a munkahelyteremtés érdekében, a szociális befogadás, a speciális intézkedések segítségével, amivel segítjük az érzékeny csoportokat, például a fiatalokat, akik nagyon nagy munkanélküliségi nyomás alatt állnak. Az európai források jobb felhasználása, jobb teljesítés érdekében, biztonság garantálása minden polgár számára. És végül, de nem utolsó sorban, az EU megerősítése, mint globális szereplő a kereskedelmi politika során, hogy minden lehetőségünket ki tudjuk használni. Ezek a kulcs politikai, szakpolitikai célunk, hosszú távra nézünk, hosszú távú célokat állítunk fel. fel kell, hogy mérjük a kihívásokat. Tisztelt képviselők, néhány prioritás részleteibe is most belemennék. Gazdasági Monetárius Unió felállítása hosszas gondolkodás eredménye. A ma vita is mutatta, és a vita folytatódik. Minden esetre a bizottság hamarosan be fogja nyújtani a iránymutatást, ami hozzá fog járulni a vitához. Meg fogja mutatni, hogy hogyan lehet ambiciózus növekedési célokat elérni a meglévő intézmények alapján, és biztosítva a teljes demokratikus kontrollt. A következő év számára ez kulcsfontosságú prioritást élvező téma. Egyébként jövedelem termelő hatása is van ennek európai és nemzeti szinten is. Azok a tagállamok, amelyek gyorsan akarnak lépni a pénzügyi tranzakciós adó területén, azoknak megvan erre a lehetősége. Mindenki számára biztosítani kell a megfelelő részesedést az elért eredményekből. Erős versenyképes pénzügyi szektorban van szükség ahhoz, hogy a valós gazdaságban befektetések történjenek. Már történt előrelépés, például a hitelminősítő intézmények tekintetében, Európai Parlament és a Tanács egyetértésében. 2013-ban a shadow banking témájával fogunk foglalkozni konkrétan. A vállalkozások és a polgárok nem lennek két éve a spekulációnak és manipulációknak. A jogalkotás során a pénzügyi szektorral már részletesen foglalkozott a parlament. Az európai szemeszter fontos pillére lesz a gazdasági kormányzás megvalósításának. A polgárokat és a piacokat kell biztosítanunk arról, hogy tovább tudunk lépni. A stabilitás, a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés alapja, a versenyképesség és a bizalom a kulcsfontosságú a e tekintetben. Az európai gazdaság csak erős, modern ipari alapon tud túlélni optimális platformot kell teremteni mindehez. Ezért erős, egységes piacra van szükségünk, a szabályozási hiányosságokat le kell fednünk, a digitális gazdaságban a hátrányunkat föl kell számolni. A kohéziós politika fontos szerepet fog játszani ebben a tekintetben. A bizottság ipari politikai zászlóshajó terveiben láthatták már, hogy milyen témákat akarunk hangsúlyozni. Mindent meg kell tennünk ahhoz, hogy ezeket az akciókat, ezeket a terveket 2014 előtt kialakítsuk, megvalósítsuk. A 2014-2020-as pénzügyi ütemezési időszak rendkívül fontos lesz. Intelligens befektetésre van szüksége az európai gazdaságnak, és nagy figyelmet és energiát kell szentelnünk, a szektorokra szóló eszközök kialakításának és az új projektek, az új generációs projektek kidolgozásának. Kulcsfontosságú területek, például a hitelhez való hozzáférés a KKV-k számára, aztán az héja témája, stratégiai szektorok, űrkutatás, gyógyszeripar és szélesávú infrastruktúra és hozzáférés. Hosszú távú biztonságot kell, hogy adjunk a befektetők számára. Az infrastruktúra modernizálása az IKT-ban, energiában, közlekedésben pontos, hogy ezt a biztonságot garantálni tudjuk. Az európai jogalkotásra is mindez igaz. Pontosan ezért van szükségünk a klíma és energiapolitikai keretekre 2030-ra. Tisztelt képviselők, a jövő építéséhez a fiatalokra kell, hogy számítsunk a válságon belüli válság a fiatalok munkanélkülisége. Egy teljes generáció problémájáról van szó, és nem tudjuk ezt megoldani. Nagyon sok nemzeti probléma van, de Európa maga nagyon sokat tehet ahhoz, hogy befektessen az emberekbe, és azért, hogy munkahelyeket teremtsen határokon átnyúló módon, hogy megfelelő képzést, továbbképzést biztosítson a fiataloknak, hogy védje a leginkább a válságnak kitett rétegeket. Egy valós európai munkaerőpiacot kell kialakítanunk és támogatnunk. Nagyon gyakorlatias intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk. Javaslatokat dolgozunk idén decemberre, foglalkoztatási csomag tekintetében, és a fiatalok foglalkoztatása, ami az parlament egyik prioritása szerepelni fog ebben. Mi az értékek közössége vagyunk? Egy olyan időszakban, amikor a gazdaságra figyelünk elsősorban, nem szabad elfelejtenünk a szabadságjogokat és a növekedést. A polgárok szabadságára mindenképpen oda kell, hogy figyeljünk. Meg kell, hogy védjük a polgárokat az új fenyegetések, az új kihívások ellen, és konkrét intézkedések fognak történni az igazságszolgáltatási együttműködés fokozása érdekében, a fegyverkereskedelem elleni fellépés tekintetében biztosítanunk kell azt, hogy a polgárok és a társaságok is a szabadságjogaikkal élni tudnak. 2013-ban a bizottság továbbra is védeni fogja az európai értékeket és érdekeket a világban. A külkereskedelem tekintetében ez változást fog jelenni. Rövid távon két millió új munkahelyet tervezünk. Japán, az Egyesült Államok lehetséges fontos partnereink ebben a témában. Európának bizonyítani kell a továbbiakban is, hogy pozitív példa, és a Nobel-díj is ezt bizonyítja. Hatékony fejlődéssel, humanitárius támogatással és aktív bővítéssel a szomszédság politika területén továbbra is biztosítani tudjuk, hogy a békés növekedés a legfontosabb a régiónkban és azon túl is az Unió számára. Itt is az UN generációs programok kialakítása fontos lesz. Elnök asszony, tisztelt képviselők, fontos évek ezek Európa számára. Az következő években tett lépések meg fogják határozni, hogy a jövőben milyen irányban haladunk nagyon fontos, hogy a legfontosabb javaslatokat 2014 előtt végig gondoljuk. A bizottság szorosan együtt kíván működni az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal azért, hogy a programok valós előrelépés jelenthessenek, és további erősebb Európai Uniót tudjunk építeni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sefcsovics úr. Most áttérünk a frakciók felszólalóihoz. Első helyen Szájer úr az Európai Néppárt nevében. Asszony, mielőtt a témába eső tárgyban elkezdeném hozzászólásomat engedjék meg hogy az európai néppárt nevében én is megemlékezzek az one thousand nine hundred and fifty six os forradalomnak a szabadságért való küzdelméről amely éppen fifty six esztendeje kezdődött el és arról a szomorú eseményről is ami viszont two thousand and six ban történt amikor az akkori kormány támadást indtott saját polgárai ellen és súlyosan sértette a szabadságjogokat méltatlan volt ez az one thousand nine hundred and fifty six os forradalom. fifty évfordulójához. mr vice president efovi alelnök úr Elnök asszony, a bizottság 2013-as munkaprogramja egy stratégiai dokumentum. A parlamentünkben, a szakbizottságokon, és itt a plenárison is elég sokat foglalkoztunk ezzel. Még nem láttuk a végleges szöveget, tehát csak is az alelnök úr szavaira hagyatkozhatok, azonban szeretném üdvözölni a bizottság készségét, hogy olyan elemeket is felvesz, amelyeket itt egy hónapja tárgyaltunk meg a parlamentbe, és amelyek az a szeptemberi állásfoglalásunkba is bekerültek. Nyilvánvalóan a válság idején sokkal inkább tudatában kell lennünk a programozás fontosságának, azonban szeretnék még valamit kihangsúlyozni, és pedig azt, hogy a bizottságnak és a parlamentnek nagyon rugalmasnak kell lennie, és a jelen nehéz helyzetre megfelelő módon reagálnia kell. Szeretnék most néhány pontot felsorolni, amely a mi frakciónk, az Európai Néppárt számára előfeltétele a bizottság programjának támogatásának. Nyilvánvalóan támogatjuk és védjük azt, hogyha a bizottság védi a közösségi eljárást. Azt szeretnénk, hogy a delegált aktusok a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal erősebben élnének. A Lisszaboni szerződés lehetővé teszi ezt, ez pedig az ellenőrző felügyelő szerepünket erősíti. És ez nem csak a bizottságra vonatkozó ellenőrzésünket érinti, hanem az összes EU szervre vonatkozó hatóságunkat. Nagyon fontos az, hogy csökkentsük eh, a bürokráciát, a szabályok bonyolultságát. Nagyon fontosak eh, ezek a szabályok a válság idején. Tehát nem mondhatjuk általánosságban azt, hogy dereguláljunk mindent. Vannak olyan területek, ahol eh, éppen a válság mutatta meg, hogy több szabályra van szükségünk. Azonban a szabályzási terhet könnyíteni kell. Támogatjuk a bizottságot akkor is, amennyiben hajlandó az európai jogalkotás megfelelő időben történő ültetéséhez. A parlamentben itt hiába beszélünk, hogyha a tagállamok nem alkalmazzák, vagy nem alkalmazzák megfelelő módon az európai jogszabályokat. Támogatjuk a politikai ambíciókat, abban a tekintetben, hogy milyen szerepet játszon az Európai Unió globális világban. Ezt a szeptemberi barrózó beszédben hallottuk, amikor az Európai Unió állapotáról beszélt. Nyilvánvalóan mi, parlamenti képviselők, akiket közvetlenül megválasztanak, beszámoltathatók vagyunk arról, hogy mit tesz, illetve mit nem tesz az Európai Unió. Tehát itt hozzáadott értéket kérünk, és készek vagyunk arra, hogy gyorsan reagáljunk a különféle helyzetekben, és szeretnénk a sürgőségi eljárást is bármikor használni, amikor szükséges az európai polgárok javára. Azonban felelősek vagyunk másért is. Azért, hogy ellenőrizzük, felügyeljük a bizottságot és a többi európai szervet, hogy mennyire hatékonyan élnek az adófizetők pénzéből. Ezen kívül meg szeretnénk támogatni a bizottság kohéziós politikáját is. Említette a fiatalkorúak közötti munkanélküliséget, erről is szót ejtettünk, de szóba került az idősek foglalkoztathatósága is, és a mobilitás. Aláhúznám, ahogy az alelnök is kihangsúlyozta, hogy foganatosítsuk megfelelő intézkedéseket, hogy erősítsük az Európai Unió ipari alapját. Ez a pártunk számára egy nagyon fontos kérdés a belső piac teljes megvalósítása kötelező határidővel nagyon fontos. És most az utolsó megjegyzésem is ezen alapul. Hogyha teszünk valamit, és a bizottság programja erről kell, hogy szóljon. Legyen egy kötelező, érvényű naptár, hogy mit teszünk jövőre. De ismét hangsúlyozom, hogy nagyon fontos a rugalmás, nagyon fontos a reakciós készségünk, hiszen a felelősségünk nem ér véget ott, ahol megvalósítjuk a modellterveket, hanem tényleg egy nagyon hatékony eh, válságmenedzselésre van szükség. Így eh, ezen feltételek teljesülésével az Európai Néppárt támogatja a bizottság programját. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Szájer kolléga. Most pedig a Szociáldemokrata frakció nevében megadom a szót Enrique Guerrero Salom kollégának. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt alelnök úr, az Európai Unió helyzetéről szóló beszédben Barózó úr elmondta, hogy foglalkoztatási válságban vagyunk, és ez az alapvető válság egyik kiemelt eleme a reformprogram csak akkor működik, ha igazságos, mert az igazságtalanság nem fenntartható. Azt is mondta, hogy Európa általános versenyképessége a szociális aspektusoktól is függ. A diagnózis helyes, a megállapítások helyesek, ezek üres szavak. Barazó szavai között és a bizottság munkaprogramja között hatalmas szakadék található tátunk. Gondoljanak a 2012-es jelentése. A munkaprogram felét nem valósították meg 2011-ben. Például a biztonság és egészség, a munkavállalói jogok terén, a stratégiák, aztán a személyes munkavállalók személyes jogainak megvalósítása, ennek mind hatása van az európai állampolgárok jogaira. A fogyasztói irány elvet is mielőbb meg kellene valósítani, a bizottság a 2012-es vizsgát nem ö, tudta sikerrel bevenni. Nos, mi a helyzet a fiatalkori munkanélküliséggel? Mit lehet az Európai Szegénység és Kirekesztés elleni platformtól elvárni, elvárni? Mi a helyzet a szociális párbeszéddel? A fiatalkori munkanélküliség 20% feletti, néhány országban több mint 50%-ot tesz ki. A fiatalkori munkanélküliséggel szembeni küzdelem agresszívabb és koordináltabb stratégiákat feltételez. A munkaprogram problémája abban látható, hogy a szociális és foglalkoztatási témák nem is kerültek bele. A szerződésekben előírják azt, hogy támogatni kell a foglalkoztatást, sőt koordinálni kell azokat a stratégiákat, amelyek ide tartoznak. Ami a gazdaság felérinkítését illeti, az állampolgárok jogainak védelmét is jelenti. A bizottság elsősorban a megtakarításokkal foglalkozik, a költségvetési figyelemmel. Ez olyan politika, amely nem válik és nem vált be. Ha le kell vonni tanulságokat a múltból, akkor a következőt kell mondanunk. Egy Európai Unió szociális unió nélkül nem fenntartható. Éppen ezért azt kérjük az alelnök úrtól, hogy szociálpolitikai kérdéseket is vessen fel, ezt építsék be az európai szemeszterbe, annak érdekében, hogy befogadóbb legyen az európai szemeszter, és nagyobb mértékben összhangban legyen a 2020-as stratégiával. Ne feledjük, hogy a gazdasági és monetáris unió nem cél, hanem eszköz a célhoz. A fiatalok garancia, a szociális protokoll, a szociális jogok, az aktív foglalkoztatás politika, ezt követeljük, ezeket követeljük és várjuk a bizottság támogatását, a közösségi módszert illetően, hogy olyan reformokat lehessen bevezni, bevezetni, mely a parlament álláspontját is tükrözi, az Európai Uniónak kötelezettséget kellene vállalnia arra, hogy a szegénység által veszélyeztetett emberek számára élelmiszer alapot hoz létre. Az EU-nak is gondoskodniuk kell a szegényekről, nem csak a szegény, nem csak az adott ország hatóságának. Köszönöm szépen, Gerero úr, most pedig Andrew Duff. Eh, elnök asszony, Barozó úr, az irányvonalak felállításáról beszélt, és ennek a közzétételéről, azokról a téglákról, amikre szükségünk van, hogy megfelelő gazdasági monetáris uniót tudjunk fölépíteni. Számomra nem volt egyértelmű, hogy ezek a téglák tartalmazni fognak-e egy javaslat tervezetet egy új alapra vonatkozóan, és nagyon hálás lennék, hogyha Sefkovics biztos úr tisztázná ezt számomra. parlament számára nagyon problémás lenne egyet érteni egy olyan programmal, amely nem tartalmazza ezt az új alapot. Második megjegyzésem. Dali biztos úr sajnos le kellett, hogy mondjon, mi a megoldás, és mi a helyzet most a dohányipari termékek irányelvével kapcsolatban. Ez különösen fontos a parlament számára. Sefkovics biztos úr kezében van a korábbi Dali biztos úr portfólió, ezért úgy gondolom, hogy talán választ tud adni nekem erre a kérdésre. Harmadik megjegyzésem, gyönyörű, amikor több tervet állítunk föl, és új jogszabályokat hozunk az egységes piac érdekében. De értékelnünk kell a jelenlegi egységes piaci csomagot és a jogszabályokat. Már e, most is eléggé bonyolult. A szolgáltatási irányelv kulcsfontosságú eleme ennek, viszont a végrehajtása még mindig nem tökéletes több tagállamban. A szabadalmi irányelv még mindig nyitva áll, megoldása vár. Az ALDE frakció szeretné hangsúlyozni, hogy a jelenlegi programokat kell először lezárni, ezeket kell végrehajtani. A már meglévő jogszabályokat, amelyeken hosszasan dolgoztunk, ezeket kell megfelelően végrehajtani, mielőtt pontosan látnánk, hogy milyen módon kell majd alakítani az egységes piacot, és hogyan lehet kiegészíteni a meglévő jogszabályokat. Köszönöm, Dafor. Rivázi asszony a zöldek nevében. Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Ezen a héten beszélünk az európai ügynökségek mentesítéséről, és az intézményeink esetében nagyon fontosak az átláthatósága intézk- intézkedések, viszont ez, ezeket a problémákat nem sikerült megoldani a jelenlegi intézkedéseket. Az intézmények például, kell, hogy mutassanak, érdekkonfliktus nem merülhet föl. A bizottság reputációja már megint megkérdőjeleződik. A zöldek nevében és sok más európai képviselő nevében szólok, amikor rákérdezek John Daly lemondására, a dohányipari termékek kérdésére, amit már régóta meg kellett volna oldani. Nagyon csodálkozom a jelenlegi helyzeten, hiszen itt a korrupciós vagy feltételezett korrupciós történet között mögött valami biztosan van, és szeretnénk pontosan megismerni a részleteket. A biztosok sem állnak a törvények fölött természetesen, ugyanúgy felelnek mindenért, mint az állampolgárok. De a törvény mögé se helyezhetjük a biztosokat. Az ártatlanság feltételezése az ő esetében is érvényes kell, hogy legyen. Mindenig nem tekinthetjük hibásnak, amíg ez nem bizonyított. Szeretném, hogyha a bizottság rávilágítana ennek az ügynek a részleteire. Milyen jogi intézkedés, milyen rendelet, milyen szerződés szeget meg a Dali biztos úr, és hogyan határozták meg az ő védkességét. A dohányipari termékek irányelvé nem szabad, hogy fölborítsa mindez az állapot, mindez a helyzet. Ezért biztos úr, kivételes helyzetről van szó, plusz információkat kérünk erről a lehető leggyorsabban. Egyébként Bározó úr levelét olvastam, és a dohánytermékek irányelvét nem fogják, ezt a témát nem fogják elhalasztani, de azért szeretnénk tudni, hogy pontosan milyen ütemezés várható, hiszen az irányelv készen áll. És a bizottságtól azt kérem, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy ezt a nagyon várt irányelvet végre el lehessen fogadni becslésünk szerint az egészségügy szempontjából nagyon fontos és sürgős, hogy ez az irányelv megszülethessen, hiszen ha ezt most nem tesszük meg, akkor a következő jogalkodási időszakra kerül át, és a dohánylobbi fog ebből csak eh, hasznot élvezni. Köszönöm Rivázi asszony, és az ECR nevében Malcolm Harbour kolléga, kettő perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Frak frakcióm nevében és a Belső Piaci Bizottság nevében is üdvözlöm azokat a kezdeményezéseket, amelyeket a bizottságtól hallottunk. Hát a nagy váratlan meglepetés nem ért minket, de azért mégis örültünk, hiszen Sefcsovics úrnak mondtam, hogy ez nem a bizottság munkaprogramja, új kezdeményezésekről van szó. És néhány kollégám utalt is rá, hogy nagyon fontos az új kezdeményezések, és nagyon fontos a munka folytatásának a sorsa. Nagyon fontos része a munkának, és támogatom, amit az előttem szóló kollégák is mondtak, hogy ténylegesen átültetjük, átültettetjük a tagállamokkal a meglévő európai jogszabályokat. Jövőre biztos vagyok benne, a közbeszerzési irányelv lesz az egyik legfontosabb, és ez egy nagyon fontos átültetés lesz, és egy nagyon fontos bet betanulási periódus. Sepcsovics biztos úr, a jövőben a munkaprogramjuk az egész munkaprogram legyen. Te nem csak a saját kezdeményezésről szeretnénk hallani, hanem azt, hogy hogyan haladtak tovább az eddigi tevékenységükért. Szeretnék látni ezeket a programokat, szeretném látni, szeretnénk látni, hogy hol tartanak. DAF kollégám említett a szolgáltatási irányelvet, amelyben nagyon aktív volt a bizottságom. És egy másik dolog, vannak itt elképzelések. Vannak javaslatok, hogy hogyan lehet a szabályzati terhet, a bürokráciát csökkenteni. És itt szólt egy állásfoglalásról is megkértük a bizottságot, hogy javítson a jogalkotási gyakorlatán. Aggódunk, hogy például a hatástanulmányoknak milyen sorsa lesz. Semmit nem hallottunk erről. Tudjuk, hogy a bizottság főtitkársága dolgozik ezen, és ezt sem hallottuk. Tehát legközelebb készüljön fel jobban, mutatja be egy igazi munkaprogramot, a folyamatosságot, a átültetéseket és a kezdeményezéseket. Sefcsovics úr, ne részmunkát hozzon ide nekünk, kérem, hanem hozzon kis kezdeményezéseket, és így jobban fogunk tudni együttműködni. Köszönöm, Harbor úr. Most pedig Anderson asszony az európai baloldal részéről. Sok gondolat van, de hát a részlet, az ördög a részletekben van, ha megnézzük a hét területet, amelyről szól. Mi szeretnénk konstruktív és pozitív inputot kidolgozni a javaslatokkal kapcsolatban, mert ezek a javaslatok valóban pozitív hatással lehetnek az emberekre, de maga a munkaprogram egy elszalasztott lehetőség. Radikálisan új megközelítésre van szükség. Nem is említik a dohány irányelvet, ami már jóval le, lejárt a határidő, úgy mondjuk. Aztán sokkal fontosabbak az emberek igényei, mint a profit, aztán a megszorító intézkedések negatív hatással vannak nőkre és gyermekekre. A gyermekszegénység megnövekedett a megszorító intézkedések következtében. Meghallgattam a mondani valóját, ön beszélt a növekedés és munkahelyteremtésről, a pozitív felhang ellenére, csak félig, meddig kívánnak befektetni a növekedést és munkahelyteremtést elősegítő intézkedésekbe. Ami a megszültást illeti, 25 millió ember munkanélküli egész Európában, és ez a szám nő. Elkeserítő, hogy a munkaprogram egyáltalán nem foglalkozik a kudarcot való politikával harmadik világba tartozó feltételeket kívánunk megvalósítani. Ebből a válságból nem fogunk kilábolni egyáltalán sem, ha csökkentjük a munkabéreket, tönkretesszük a munkahelyeket, csökkentve a költségeket, csökkentjük a szociális hálót, és több millió fontot injektálunk a bankokba. Barózó bizottsági elnök úr kapcsán azt mondtam, jó lenne, kicsit megrázná a fejét Barózó úr. Alelnök úr, azt szeretném mondani, hogy önnek is kicsit meg kellene ráznia magát, és talán egy kicsit értse meg jobban, hogy milyen kárt tesznek ezen súlyos, megszorító intézkedésekkel segítségével a bizottság, a tanács és a parlament is támogatja ezeket. Köszönöm szépen, Andezen asszony! Köszönöm szépen, hogy ön volt az egyetlen, aki tiszteletben tartotta az időt. Most megadom a szót eh, Csimánsz, Simánszki úrnak, az EFD frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tavaly a bizottság többek között szerette volna megvalósítani a klímas környezetvédelmi programot. 2013 az az év, ahol a harmadik LTS e fázisba lépünk. Ebben a keretben a bizottságnak egyre több dolga lesz azzal, hogy mennyire lehet beavatkozni az egyes nemzetgazdaságokban, sem a parlament, sem a tagállamok. Nem szabad, hogy ezt elfogadják. A, az LTS kereskedelmi tervezet, az LTS kereskedelmi csökkentése egy példa arra, hogy a bizottság tevékenysége hogyan vezet az egyes tagállamok nemzetgazdaságának helyzetének megnehezítéséhez. Ugye Lengyelországban szénen alapul a gazdaságunk. Én azt gondolom, hogy a honvitársaim kérvényét támogatom, amely arról szól, hogy fel kellene függeszteni a klímaprogramot. Mert negatív hatással lenne a klímacsomag a kontinens egyik részére, ezt támogatni fogjuk, is. a tagállamok és a bizottság elé terjesztjük majd. Egy évvel ezelőtt a bizottság az állampolgárok évét nyilvánította ki. Köszönöm szépen, Simánszki úr, most pedig Bronsz úr következik. Uh, the commission's priorities are direct... A bizottság prioritása nagyobb integrációt céloz önmagában öncélként, és nem pedig a valós gazdasági problémákkal foglalkozik, amelyek az európai polgárok előtt állnak. Recesszió, munkanélküliség, alulfoglalkoztatottság, csökkentett juttatások. A megszorítási program célja az, hogy munkahelyet teremtsen, és nem pedig harcol jelenlegi problémák ellen. Az egységes gazdasági és monetárius egység, az ERO túlságosan föl van értékelve, és ez súlyosabbá teszi még inkább a recessziót. Egy másik bizottsági prioritás az EU források felhasználása versenyképesség fokozására. Azok az országok, amelyeknek gyenge valutája nem tudnak versenyre kelni, még a saját régió más országaival szem. Az európai gyártók feltörekvő gazdaságokkal kell, hogy felvegyék a versenyt művileg alacsony tartott bérekkel és egyéb kedvezőtlen munkahelyi feltételekkel. Köszönöm, és Sefkovics biztos úr a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok reagálni a felvetett témákra, a tisztelt képviselők által elmondottakra. A bizottság munkaprogramja és ennek a szövege. Sajnálatos, hogy nem tudtam átadni a dokumentumot, de másfél órával ezelőtt fogadtuk el, és azonnal be akartuk mutatni az elfogadás követően. Most elfogadásra került, megerősítettük, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy még a mai napon mindenki meg tudja kapni a szöveget. A felhatalmazáson alapuló aktusok kérdése Szájer úr vetette ezt fel, hogy hogyan lehet a végrehajtás és a meghatalmazásra alapuló jogi aktusokat használni. A javaslataink részét fogja képezni mindez, és a szerződés alapján fogjuk eldönteni, hiszen fontos, hogy melyik szakpolitikához van szükség az egyik és a másik fajta dokumentumra. Az elnökök konferenciára hosszasan foglalkozott ezzel, és a szakbizottsági elnökök is hosszasan foglalkoztak ezzel a kérdéssel. A megállapodás az volt, jobban kell koordinálnunk a jogalkotási munkánkat, és már korábban el kell kezdeni az egyeztetést. Néha az következik be, hogy a felhatalmazáson alapuló, illetve a végrehajtási jogi aktusok a tárgyalások végén merülnek föl ennek az aktusoknak a kérdése, és jogi szempontból ez nem mindig egészséges így. Az Európai Számvevőszék néhány döntést el is kellett, hogy utasítson a tekintetben, hogy melyik jogi eszközt választottuk, ugye mert rossz eszközt választottunk egy konkrét javaslat esetében. A javaslat tehát az, hogy szorosabb legyen az együttműködés, tartsuk tiszteletben a szerződést, és ne pedig az alkú eszköze legyen az, hogy melyik fajta jogi aktust alkalmazzuk. Csökkentenünk kell. A bizottság már most is javasolja az administratív teher csökkentését, több mint 31%-kal. Közös feladatunk ez. A bizottság komolyan fogja venni, hogy megnézzük, hogy valójában tagállami szinten hogyan használják fel ezt a lehetőséget. Intenzíven dolgozunk együtt, de nem mindig látjuk, hogy azok az egyszerűsítési szabályok, amelyeket itt Európai Unió szinten meghozunk, hogy ezek valóban tagállami szinten is egyszerűsítéshez vezetnek. Az administratív teher csökkentése valós kell, hogy legyen, és ezt ellenőriznünk kell nemzeti szinten is. Harbour ura egyetértek, mindig tudunk tanulni, és mindig valamit kiigazítani, amikor hatástanulmányt készítünk. Az Európai Parlament is a saját lehetőségeit is felhasználja hatástanulmányok készítésén alapuló módosítókkal fognak előjönni, így kölcsönösen és közösen biztos, hogy javítani tudjuk majd a javaslatainkat. A hatékonyság. 2012-ben 16 fő kezdeményezésre volt kezdeményezés volt tervezve, tervezve, 8-at készítettünk el. A hagyományos magas szintű program teljesítést megvalósítottuk ebben az évben is. Megnéztem a számokat. 2012-ben és 2011-ben is több mint 90%-át teljesítettük a programoknak. Lehet, hogy mások a maguk előtt lévő számok, esetleg a szakértőink tudnak majd egyeztetni és hogyha ugyanazon az alapon ugyanolyan számokkal dolgozunk, akkor ugyanarra az eredményre fogunk jutni. Foglalkoztatás és válság. Egyetértek azzal, hogy ez fontos prioritás a következő évben. A bevezetőmben is hallhatták, hogy ez így lesz. Már decemberben bevezetjük a fiatal, fiatalok és foglalkoztatás csomagot. A fiatal foglalkoztatásnak a garanciáját is a nyolc akciócsapat, amit kiküldtünk azokba a tagállamokba, ahol a legmagasabb a fiatalok munkanélkülisége, az ő tapasztalataikat fogjuk felhasználni. Gyorsan próbáljuk felhasználni ezeket a tapasztalatokat. Több mint 400 ezer munkahelyet kívánunk teremteni fiatalok számára európai alapok felhasználásával. Ma délelőtt beszéltünk a több éves pénzügyi keretről. A tanács esetében is van egy olyan mondat, ami mindig ismétlődik. A EU alapok 25%-áról biztosítani kell, hogy a következő pénzügyi kertben, keret között az Európai Szociális Alapba kerül. Tehát bármilyen csökkentés merülne föl, azt nem tudjuk elfogadni, és remélem, hogy a tagállamokat is meg tudom erről győzni, hiszen ezzel is azt akarjuk bizonyítani, hogy az EU támogatást arra használjuk fel, hogy munkahelyet teremtünk, megfelelő feltételeket biztosítunk a fiatalok és az idősebbek számára is, hogy olyan képzést szerezzenek, ami biztosítja az alkalmazásukat. Több felszólaló ismételt, megismételte Dali biztos úr helyzetét, illetve ezzel kapcsolatban a dohány irányelv helyzetét. Dali biztos úr lemondásával kapcsolatban elmondanám, hogy az Olaf nyomozás követően és az Olaf jelentés vitáját követően a bizottság elnök és a biztos közötti egyeztetés követően egyértelmű volt, hogy nem fenntartható Dali biztos úr helyzete az Európai Bizottság reputációja miatt sem. Az eljárás megindult az új biztos kinevezése érdekében, és első kapcsolataimat követően itt az Európai Parlamentben úgy gondolom, hogy meg tudjuk szervezni néhány héten belül az Európai Parlamentben az új biztos meghallgatását, és így munkába tud állni minél előbb. Már a következő hetekre vonatkozóan egyeztettem az ENVI szakbizottság elnökével, Harbororral is egyeztetünk, biztosítani szeretném önöket arról, hogy a megkezdett munkát folytatjuk, az összes három oldal egyeztetés folytatódni fog, és a dohány irányelv tekintetében a bizottság számára is nagyon fontos, hogy a parlament, ez a jogalkotó intézmény lesz az, amelyel együtt dolgozunk a dohány irányelve. Mindenképpen biztosítani akarjuk, hogy a javaslat jó legyen, olyan jó legyen, aminek alapján első olvasatban megállapodásra tudunk jutni, és egyetértését tudja adni az Európai Parlament. Persze sokkal jobb lenne, hogyha az új biztos az elejétől végig tudna járni ezt az utat a háromoldalú egyeztetésektől egészen a folyamat végéig. Az új biztos kinevezése remélem és úgy hiszem, hogy nagyon kevés késedelmet fog csak okozni, és a bizottság számára is rendkívül fontos, hogy a dohány irányelvet időben benyújtsuk a parlament számára. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Most pedig a vitát a bizottság 2013-as munkaprogramjáról lezártuk. Most rátérhetünk a következő napi rendi pontra. Vitál Moreira jelentése az Elkes Izrael